közlekedőből származó széndiokszid kibocsátások tárgyában. Először Faria úr kapja meg a szót négy percben. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Comissário eh, Arias Cañete. Tisztelt eh, elnök asszony, biztos úr. Hát, ez a az anyag a, az energia takarékosságról is szól. A közlekedés úgy alakul, a közlekedés környezetszennyezése úgy alakul, hogy 72% a közúti közlekedés, 18% a légi közlekedés, és a maradékban van benne a tengeri közlekedés, ami azonban növekszik. A válság, a megszorítások ténylegesen a üvegházhatású gáz kibocsátást ideiglenesen, időlegesen csökkentették, ugyanakkor ez nem marad mindig így. Nem úgy, mint a többi közlekedési ágazat, a tengeri közlekedés és tengeri szállítás eh, nem tartozik a hatája alá semmilyen eh, kötelezettségi rendszernek, és eh, így nem tudunk megfelelni a kihívásoknak, nincsen nemzetközi megállapodás sem. Ez, ami, ez az anyag, amivel ma foglalkozunk, egy első lépés a kibocsátás csökkentés irányába. Gyakorlatilag itt az EU-n belüli kibocsátások 4%-áról van szó. Az a célunk, hogy közép és hosszú távon csökkentsük a széndiokszid kibocsátást, hogyha nem teszünk semmit, akkor 2050-ig 50%-kal nő a tengeri szállításból eredő széndiokszid kibocsátás. Azt gondolom, hogy a második olvasat most három fontos feltételt teljesít, és ezért elfogadható. Ez az új, ez az új jogszabály gyakorlatilag minden olyan hajóra érvényes lesz, amely európai kikötőkbe érkezik, vagy onnan indul és eh, lehetőséget eh, biztosít arra is, hogy az IMO ehhez csatlakozva további szabályokat eh, határozzon meg. Amit mindenképpen biztosítani kell, az az, hogy a nemzetközi együttműködés lehetősége megmarad, mert ez fontos a klímaváltozás elleni fellépéshez is. Az Európai Uniónak ebben a tekintetben úttörő szerepet kell játszani, a, a többieket követésre kell bírnunk, ezért is szükséges az, hogy mi Eh, elmozduljunk egy eh, ambiciózus nemzetközi megállapodás irányába. A másik dolog, ami fontos, az a széndiokszid eh, kibocsátás monitorozása a tengeri szállítás ágazatban. Olyan információs adatbázisra van szükség, amely a hajók üzemanyag felhasználásából indul ki, e, és így olyan technikai és operatív intézkedéseket eredményezhet, amelyek csökkentik a széndiokszid kibocsátását. Talán így csökkenni fog az üzemanyag költség is, e, amely a hajózási cégeknél jelentkezik, és így a nemzetközi versenyképességük is nőhet. A harmadik dolog az az, hogy a zöld technológiák területén egy ilyen elmozdulás akár tízezer munkahelyet is teremtene. Ehm, itt a nitrogénoxidok és szénoxidok ehm, ki ehm, kibocsátásának csökkentéséről van szó. Amennyiben prioritássá tesszük a széndiokszid kibocsátást, azt követhetik a jövőben a tengeri szállítási ágazatra vonatkozó egyéb rendelkezések is. Köszönöm Julie Görlingnek, Aikut kollégának, eh, Marco Frontonak, eh, Giovanni Laviának és a többieknek, akik, valamint a Jávor alelnöknek eh, azt a csodálatos együttműködést, amit ebben a témában tapasztaltunk. Roberto Lecki, William Barken, pedig politikai tanácsadóként eh, itt az infrakciómon belül segítették a munkámat. Köszönöm. Non, hát, uh... Köszönöm szépen a jelentéstevőnek, most pedig Miguel Arias Kányáta biztos úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is a jelentéstevőhöz, Fária úrhoz fordulnék. Sok sikert kívánok a további munkához, és köszönöm azt, amit a bizottsági javaslatról mondott. Remélem, hogy a tanácsban is sikerül mielőbb megoldani. Skilakakis úr és más jelentést jelentéstevők is részt vettek a munkában, nekik is szeretném megköszönni a munkát. Itt most a tengeri szállításból eredő széndiokszid kibocsátásról beszélünk. Ez egybevág azzal a éghajlati, éghajlati, éghajlatvédelmi és energetikai politikával, amelyet, amelyről már határoztunk. Az átláthatóság rendkívül fontos ebben az összefüggésben, megfelelő, megbízható adatokra van szükség, és szeretnénk a tengeri szállításban rejlő potenciált is kiaknázni, úgy, hogy csökkentjük közben a költségeket és a környezetre gyakorolt hatást. Nem szabad, hogy további költségek keletkezzenek. Megtakarításokra van szükség, és az Európai Unió szempontjából közös érdekünk, hogy a globális emissziók, illetve kibocsátások csökkenjenek. Az IMO és más egyéb szervezetek keretein belül is ezt szeretnénk elérni. Politikai üzenetet fogalmaztunk meg, úgy gondolom, és a következő ülések, illetve egyeztetések alkalmával is próbálunk további előrelépést elérni. Május végén lesz egy újabb találkozó, egy újabb egyeztetés. Közös célunk ugye az éghajlatváltozás elleni küzdelem, lesz Párizsban is egy éghajlatvédelmi konferencia, ez is hozzátartozik a kontextushoz. Az eddigi párbeszéd során sikerült egy nagyon érzékeny egyensúlyt teremteni, Szeretnénk, hogy lehetőleg alacsonyak legyenek a bürokratikus terhek a céljaink megvalósítása során. És itt nem csak a széndiokszid kibocsátás áll a középpontban, más egyéb kibocsátási paramétereket is figyelembe kell vennünk. Vannak megfelelő rendszereink, amelyekkel a kibocsátásokat csökkenteni tudjuk. Hogyha sikerül egy globális szintű megállapodást elérni, akkor ezen belül természetesen a mi rendszerünk is kiemelt szerepet kapna. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió megfelelő üzenetet fogalmazzon meg, mint ahogyan mondtam, a Párizsi konferenciára való tekintettel is. az éghajlatváltozás elleni küzdelem szempontjából ez fontos, és persze tengeri szállítás szempontjából sem elhanyagolható ez a lépés. Köszönöm. Köszönjük szépen a biztos úrnak, most pedig a frakciók részéről az első felszólalunk Christopher Fjellner, a néppárt részéről két perce van. Köszönöm szépen, elnök asszony. A tengeri hajózás a globális kereskedelem motorja. 90%-a a globális kereskedelemnek tengeri szállításban kerül forgalmazásra. Ez fontos, hogy környezetvédelmi szempontból is hatékony legyen ez a közlekedési módszer, mert bár hatalmas mennyiségű árut mozgat, csak 3%-át adja a globális kibocsátásoknak. Ez nem jelenti, hogy ne kéne csökkenteni ennek az ágazatnak is kibocsátásait, ezért fontos hogy vállalásokat tegyen, és ez jó irányba tett lépés. Remélem azt is, hogy mindez felgyorsítja ö, ö, azt a folyamatot, amelyben a mi példánkat követi az egész világ. Mert egy globális ágazatban globális szabályokra van szükség végső soron. Azt szeretnénk, hogy biztosítható legyen, hogy az új intézkedések költséghatékony módon kerülnek végrehajtásra, és nem teszik Európát verseny, a képességi szempontból nem hozzák hátrányos helyzetbe, hiszen minden új szabályozás, minden új szabályozási réteg növeli azt, hogy kevésbé hatékony közlekedési móduszokonra terülődik át a áruforgalom például közutakra. Ez mindenképpen elkerülendő. Különösen büszke vagyok két pontra a jelentésben. Egyrészt arra kell koncentrálnunk, hogy a széndiokszid kibocsátás csökkenjen, hiszen ez a legfontosabb negatív hatású gáz. Másosabban a nagy hajókra kell koncentrálnunk, a kisebb hajók, amelyek ugyan 40%-et teszik ki a világflottájának, ám csak 10%-át a kibocsátásnak, ezeket ne terheljük túl a kisebb méretű hajókat, tehát a szabályozással. És mindez azt is jelenti, hogy a világ minden hajója kell, hogy vállalja ezeket a célokat. Köszönöm Felner úr, a következő hozzászóló a szocialista frakció nevében másfél percben Matthias Gróte úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy ez, ez az első lépés. Nem a csökkentést megszélzó eszköz ez, hanem inkább az a célja, hogy áttekintést nyerjünk arról, voltak éppen hogyan is állnak a dolgok, mi a helyzet ebben az ágazatban. Mint mondottuk, a globális üvegházhatás okozó gázok 3%-et adják csak a tengerhajózási eszközök, ám a jövőben problémát jelentett ennek a növekedése. Ehhez tehát ez egy jó alap és kis lépés annak irányában, hogy végül nemzetközi szerződés jöjjön létre, mert ez kell legyen az úti cél, ez kell legyen a pálya, amelyen haladnak a nemzetközi tárgyalások. Az ICO esetében is láttuk ezt, ez egy deja vu érzet, mert annak idején az ICAO tekintetében a, a légi forgalom szabályozása csak offsetting révén valósult meg. Ez így nem megy, ebben az ágazatban mindenki hozzá kell járuljon az eredményhez, legjobb lenne egy nemzetközi körben történő megállapodás, ám ha nem lesz egyesség nemzetközi szinten, akkor is meg kell tegyük a ránk eső lépéseket. Azt szeretném tudni a biztostól, hogy jelenleg hogy állnak IMO szinten a tárgyalások, mi várható, és vajon a bizottságnak van-e B-terve arra nézve, és hogyha a nemzetközi tárgyalások elakadnának, akkor vajon egy gyenge kompromisszumot is megszavazunk, mint a légitőforgalom esetén, amikor leállítjuk az órát, úgy indítjuk az órát, és végül is nem működik a dolog. Köszönöm. A konzervatív frakció nevében Julie Görling egy percben kapja meg a szót. Frau Görling? Oh, it's working now, thank you. Thank you, Madam President. And... Köszönöm, eh, elnök asszony és köszönöm a raportőrnek is a munkáját. Azt gondolom, hogy a megközelítése az megfelel a Torvalds kollega által elkezdett megközelítéshez, és az átláthatóság egy kiváló példája, amiért köszönet illeti őket. Az ECR frakció nagy örömmel szavaz ezer rendelet tervezet mellett, amely monitorozás jelentés és ellenőrzés rendszert fog bevezetni a széndiokszid kibocsátás vonatkozásában a tengerhajózásra, illetve tengeri szállításra. Mi azt szeretnénk, hogyha arányos terheket róna ez az iparra, és a az IMO-n belüli munkával is összeegyeztethető lenne. Amikor az IMO-n belül befejeződik a munka, és én is azt szeretném, hogy ez így legyen, akkor utána hozzá lehet igazítani az EU jogszabályt az IMO szabályokhoz. Ne kövessük el azt a hibát, amit a légi közlekedésben elkövettünk. Ez a jelentés egy üdvözlendő első lépés a széndiokszid kibocsátás kibocsátás csökkentése irányában. Köszönöm. Szépen Nils Torvalds következik az Alde részéről, két perce van. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. A száll, tengeri szállítványozást, ugyanúgy, mint más egyéb ipari ágazatot, a környezeti sztenderdeknek megfelelően kell szabályozni, ugyanakkor azonban szem előtt kell tartani, hogy a tengeri szállítás természetéből adódó nemzetközi jellegű, ezért a, az egyforma feltételek megteremtése rendkívüli fontos. Szeretném ezért a, az Európai Bizottságot felszólítani, hogy az IMO belüli erőfeszítéseit növelje. Úgy gondolom az jelentés jó, megfelelő egyensúlyt teremt, és nem ír elő szükségtelen bürokratikus terheket sem. Mindenképpen szükség van arra, hogy a költségek csökkenjenek, és hogyha nem vesszük figyelembe azokat a körülményeket, amelyek között zajlik a tengeri szállítás, akkor nem tudunk megfelelő körülményeket, feltételeket teremteni. Körülbelül 7000 eurós költséggel kell számolni hajónként, az új szabály adódóan, azonban bármely szabály csak annyira tekinthető jónak, mint amennyire a végrehajtása jól működik. A balti-tengeri szállítás szempontjából fontos lenne tudni, hogy az ellenőrzés hogyan fog működni, mennyire lesz hatékony, ugyanis az orosz hajók miatt bizonyos körülményekből adódóan aggájaink vannak, Kérdés, hogy vannak-e megfelelő eszközeink az azonos körülmények megteremtésére. Úgy gondolom, itt még sokat teendő, hatékonynak kell lennünk az IMO-n belül, és hatékonyan kell végrehajtanunk a szóban forgó intézkedéseket. Ha ez nem történik meg, akkor csak sokasodni fognak a problémáink. Köszönöm. Köszönjük. Következő hozzászólónk a GOE részéről Ab Abounds képviselő 1 perc 30 másodperc erejéig. Varias, varias enmiendas que buscaban un desarrollo más amplio. De... Köszönöm szépen. Több módosítót beteresztettünk. Nagyon fontos a verifikációs rendszer javítása, is figyelembe vesszük. És köszönjük a jelentős tevő munkáját, melynek célja, hogy olyan európai rendszer álljon föl, amely a hajókból származó széndiokszid kibocsátást csökkenti. Első lépés, még döntőbb csökkentésre van szükség természetesen hosszabb távon. Megfelelő és hatékony gyűjtésre is szükség van mindehez, mert ahogy ez többször elhangzott már, az üvegházhatást okozó gázok ö, ö, a hajózásban megvalósuló kibocsátása növekszik, ha csak nem hozunk be más intézkedéseket. És végsősorban a cél az, hogy a globális felmelegedést lassítsuk, vagy akár meg is állítsuk. A hajózatból származó kibocsátások csökkentése és általában a fosszilis üzemanyagok csökkent, felhasználása csökkentése fontos cél, ehhez még ambiciózusabb célkitűzésekre és eszközökre van szükség, ezért kérdezem a bizottságot, hogyan szeretnék felgyorsítani a tárgyalásokat az IMO-ban, hogy annak valóságos hatása legyen. Azt is látni kell, hogy semmilyen intézkedés nem lesz elégséges, hogyha ezeket nem egészítik el a globális fogyasztásra és elosztási rendszerre vonatkozó változások. Köszönöm szépen! zöld frakció részéről Bász már fel percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretném Ferejére jelentős a köszönetemet. Kiváló munkát végzett ebben a témadosszéban. Kilakakis asszonytól kellett átvegye, és kiválóan fejezte be a munkát. Támogathatjuk azt a megegyezést is, amely kialakulóban van. Csak a monitoring tevékenységgel tárgyalunk a nemzetközi hajózásban, holott jól tudjuk, hogy a nemzetközi hajózás az egyetlen olyan ágazat, talán egyik a keveseknek, amelyeket egyáltalán nem szabályozták le co kibocsátás szempontjából, úgyhogy a monitoring megfigyelés mindenképpen jó indítás, de csak egy kezdet. Az is látható, hogy az bizottság kötelezettséget vállalt arra, hogy két évenként jelentést készít a teljes klímahatásról, mert a hajózatban nem csak széndiokszid kibocsátás származik, hanem más anyagok is. Fontos, hogy két évenként felvizsgálja a bizottság ennek hatását, és persze felmerül a kérdés, mi legyen a következő lépés. Ahogy Kenyette biztos úr is tudja, mi is tudja, hogy az IMO végül is úgy tűnik dolgozik valamin, de igazából nagyon-nagyon lassú ö, folyamat ez. Úgyhogy kérdésem a biztoshoz az, mit tesz annak érdekében, hogy az IMO valóban csökkentse a kibocsátásokat a tengeri hajózásban, és ha nem történik ez, a bizottság mit tesz annak érdekében, hogy a hajózás tényleg egy CO2 kibocsátás csökkentse, hiszen tennünk kell valamit, az nem elég, hogy várjuk, hogy az IMO majd egyszer tesz valamit, az talán nem volna elég. Ezért várom kíváncsian, izgatottan válaszát. Köszönöm meghalt úr! Pozsulika úr szeretne kékhetes kérdést feltenni önnek. Fogadja? Fogadja. 30 másodperc. Nagy öröm, hogy barátomnak, Eckhout úrnak feltehetek kérdést ebben a fontos témában. Tehát, ahogy említette a monitoring és verifikáció cselekvéséről beszélünk. Ám ez csak beszéd. Nem gondolja, hogy eljött ideje annak, hogy az Európai Unió e témát feltegye a klímaváltozási csúcs körül folyó tárgyalások rendjére, foglalkozzon a csúcson, a párizsi csúcson jövőre ezzel a konkrét témával is. Mert ahogy ön mondta, eljött az ideje annak, hogy a következő szakaszba átlépjünk. Túl sokat beszélünk erről az ügyről, jól nem valamit tenni is, végrehajtani intézkedéseket. 30-as perc annak hatott. Köszönöm a kérdését. Hát jobban nem is tudnék egyetérteni önnel, mint ebben. Görling asszonynak is válaszolok, amikor a, hogy a, a, a légi közlekedésben kudarcot vallott a nemzetközi rendszer. Én ezzel nem értek egyet, mert európai szinten a cselekvés előre mozdította a nemzetközi folyamatokat és a légi közlekedésben. Úgyhogy ha valaki előre lép, az a maga után húzhatja a többit, ez fontos tanulság lehet a hajózásban is. Köszönöm szépen, Daniela Ajuto következik az FDD frakció részéről, egy perce van és köszönöm szépen, kedves kollégák! Üdvözöljük ezt a javaslatot, mert végre elmozdulást jelent a nagyobb széndiokszid kibocsátás kontroll irányába a tengeri szállítás területén is, amely ágazat 4%-át adja a kibocsátások összességének. Rengetegen keresnek meg engem Olaszország különböző részeiről, ahol a környezeti szennyezés nagyon nagy problémákat jelent az ajszennyezésen túl. A kikötőben állomásozó hajó körülbelül ezer autó szennyezésének megfelelő szennyezést produkál. Fontos, hogy a különböző vetületeit ennek a problémának kezeljük. Olaszországban már léteznek olyan jogalkotási javaslatok, amelyek a kikötőkben található hajókra vonatkoznak. Fontos, hogy európai sztenderdeket teremtsünk, amelyek egységes körülményeket írnak elő. Köszönjük szépen, most pedig Tornánó képviselő következik egy perc. Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák! Az Európai Unió jó szándékkal kezdi ezt a vitát már megint, de nem életképes a megoldás. A csökkentési célkitűzések be nem tartásának szankcionálása a tengeri szállításban igen félénk módon történik, e, és így nem felel meg a célkitűzésnek. Nem sikerült e, a forrásnál kezelni ezt a problémát, e, már pedig ez a korlátlan szabadkereskedelem és a globál, globalizáció nagyon komolyak a szabályozási költségek is. Jobb lenne bevonni az érdekelt feleket és elkészíteni egy megbízható tanulmányt, valamint abból levonni a politikai tanulságokat. Oda kell figyelni a választott metodológiára is. Itt most nemzetközi megállapodásról van szó. A bizottságnak nemzetközi keretekben kell gondolkodni, és nem kizárólag a szuverenitás alálásására kell törekedni a tagállamok körében. Köszönjük szépen, Grappini asszony. egy kártyás kérdést feltenni önnek. Elfogadja a kérdést? Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák. Ha jól értem, akkor a kolléga kritikusan áll hozzá a bizottsághoz, ugyanis a bizottság nem kínál megfelelő megoldásokat. Persze mi képviselőként kritizálhatjuk, bírálhatjuk a bizottságot, de önnek van valamilyen konkrét ajánlata, vagy javaslata, amely kiegészítheti ezt a nagyon fontos anyagot? Euh, euh, Mikrofont kérem kapcsolja. Euh, a javaslat gyakorlatilag nem végezte, a, bizottság nem végezte el azt a feladatot, amely ráhárult volna. Nemzetközi és többoldali, tö, többoldalú és nem pedig nemzetek feletti megoldásra van szükség. Köszönöm, ezek voltak a frakciók felszólalói. Kékkártyás kérdésre már nem lesz lehetőség, mert késésben vagyunk. Giovanni Levia a következő hozzászóló, 1 perc 30 másodperc. Grazie, Köszönöm, elnök asszony Először is Feria úrnak megköszönöm a munkáját, csak úgy, mint a többi kollégának, aki részt vett ebben a munkában. A tengeri szállítás a globális gazdaságban fontos szerepet tölt be, nagyon nagy százaléka a termékeknek tengeri szállítással jut el a gyártási helyről a felhasználási helyre. A hatékonyság növelése nyilván környezeti előnyökkel is járna. Fontos, hogy csökkentsük a szállított áru tonnára eső széndiokszid kibocsátást, még akkor is, hogyha valójában itt kisebb kibocsátásról van szó, mint a közúti vagy légiszállításnál. Az elmúlt időszakban 40%-kal növekedett növekedtek a kibocsátások a tengeri szállításban. Ez komolyan hozzájárul a bolygó elszennyeződéséhez. Az olasz elnökség alatt egy olyan megállapodás irányába mozdultunk el, amely a fenntarthatóságot célozza meg, és egy olyan MRV rendszert hoz létre, amelynek révén a széndiokszid kibocsátást monitorozni lehet a tengeri szállításban is. Meg kell határoznunk a cél célokat, a csökkentési célokat, miközben mindezt piaci alapon végezzük úgy, hogy megfelelő módon kompenzálva legyenek az áldozatok, illetve e, a szankciórendszer is megfelelő legyen, és e, összességében az ágazaton belüli széndiokszid kibocsátás csökkentést érjünk el. Köszönöm szépen, Sálde Mózek képviselő más a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök asszony. A tengeri hajózás, tengeri szállítás, ahogy már többször elhangzott, olyan ágazat, amely végső soron szintén kell vállalja, ki kell vegye részét a kibocsátás csökkentés globális célének megvalósításából. Eddig nem tette. Ezért nagyon fontos, hogy azt garantáljuk, hogy a mi tengeri szállítási ágazatunk is hozzájárulnak klímapolitikai célok eléréséhez. A hajó tulajdonosok be kell ruházzanak olyan technológiákba, amelyek ezt lehetővé teszik. És ezért oly fontos ez a mai szavazás, hiszen az EU monitoring, megjelentéskészítés és verifikációs rendszere, amely jelbe lép az Európai Uniós kikötőkben és hajókra vonatkozóan, lehetővé teszi, hogy adatokat gyűjtsünk, melyekre támaszkodva aztán kiszámolható a jövőben az, hogy az ágazat mennyiben járó hozzá a CO2 kibocsátáshoz, és jobb szabályozást tesz lehetővé ennek ismerete. Annak is nagyon örülök, hogy nem csak a hajók méretét veszik figyelembe, hanem a szállított áru tömegét is. Mert ez is része kell legyen a kalkulációnak. Megfelelő irányvetett lépés ez, ahogy többen elmondták, de csak egy lépés. Szükség van arra tehát, hogy tovább folytassuk a munkát, globális normák kialakítása számára az egész hajózási és tengeri szállítási ágazatra vonatkozóan a CO2 csökkentési célokat érvényesítve. Köszönöm szépen, Mark Demesmaker egy percbe kap meg a szót. Köszönöm, én is üdvözlöm a megállapodás, fontos, jó és fenntartható első lépés ez a, a tengeri szállításból származó CO2 kibocsátás csökkentésére. A nemzetközi hajózás utolsó mohikán a közlekedési ágazatok körül, amely még nem vállal semmiféle célkitűzést az EU által megfogalmazott üvegházhatás gáz kibocsátás csökkentésében. A négy, az, hogy 4%-át okozza csak az EU-ban ez a hajózási ágazat, fontos tényem, a növekedőben van, a bizottságnak fel kell lépni ez ellen, nem csak az EU-n belül, hanem világszerte e, objektív okai vannak annak, hogy erőfeszítéseket kell tenni a megbízható és összevethető adat kell, hogy legyen a szakpolitika irányításának. Ezért a monitoring jelentéskészítés verifikáció jó és szükséges kiindulási pont, potenciálisan egy kettős nyerő lehetőséget teremt arra, hogy mindenki jól járjon. Ezzel mindenképpen támogatni szeretném a megállapodást. Köszönöm. Kezinem Meissner azt mondja, hogy a szót másfél percben parancsoljon önje szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. És köszönöm Faria kollégának is. Elhangzott, hogy kiválóan tárgyalt, igaz, hogy hirtelen kellett átvenni ezt a feladatot, de hát ő portugál, hogyha valaki jól tudja végezni ezt a feladatot, akkor ő, úgyhogy nagy dicséret illeti a kollégát. Nagyon jó, hogy az éghajlatvédelem jegyében legyen egy monitorozási rendszer most a tengeri szállítás területén is, de nem csak a globális éghajlatvédelem, hanem a tenger szempontjából is fontos ez. Én az integrált tengerpolitika élharcosa vagyok, ezt minden bizonyos sokan tudják már. Fontos gazdasági potenciál kiaknázását is, miközben persze óvjuk a biodiverzitást és az éghajlatot is. A tengeri szállítás növekedni fog, ezt mindenki mondja, és Fontos, hogy globális szinten az ebből az ágazatból szám, ö, származó kibocsátást is ö, folyamatosan nyomon kövessük. Fontos, hogy mindenki részt vegyen ebben, és fontos az Európai Bizottság általi ellenőrzés, ez az önt megillető feladat, Kányéte úr, és jónak is tartom, hogy ez minden tagállamra vonatkozzon. A hajók tulajdonosainak kell majd jelentést tenniük, beszámolniuk. Örülök, hogy a bizottsági javaslathoz képest a jelentéstevő egyszerűsítette a javaslatot, örülök az átláthatóságnak, és örülök annak, hogy kivételként kezelhetők a nagyon érzékeny gazdasági adatok. Üdvözlöm azt, hogy Európa most újra jó példával jár elől, és megpróbálja az IMO-t befolyásolni. Erre mindenképp szükség van. Sikerült már sok mindent elérni a kénkibocsátás területén is, jó lenne, hogyha a globális hajózás területén és az éghajlatvédelem területén most hasonló eredményeket sikerülne elérni. Köszönöm. Köszönöm, Merje Kilönen, egy perc. Köszönöm szépen. A nemzetközi hajózás egy különleges közlekedési módozat, ahol speciális standardeket kellett meghatározni, például a kénkibocsátás irányelv kapcsán. Itt van most a SECA irányelve, ami a flották megújítását teszi szükségesé a technológiát, technológiákat illetőleg. Fontos, hogy a parlamenti munkánk során figyelembe vegyük azt a tényt, hogy a téli hónapokban egy nagyon vastag jégréteg fedi a tengereket helyenként, és eh, ezért eh, szükség van arra, hogy stabilabbak, robusztusabbak legyenek a hajók, ugyanakkor ezt megszenvedi az energiahatékonyság. Fontos a regionális eh, jellegzetességek figyelembevétele, és nem szabad, hogy a környezeti és biztonsági dimenziót kijátszuk egymás ellen. Köszönöm. Köszönöm szépen, és köszönöm mindenkinek, aki betartja hozzászólási időt. Dubravka Suica következik, 1 perc 30 másodperc. Köszönöm szépen. A célunk az, hogy nemzetközi megállapodás szülessen végső soron, amely egyenlő szabályokat szab mindenki számára. Ehhez ez jó kezdet. Jövő héten lesz nemzetközi találkozó, egy bizottsági találkozó Londonban, ahol én magam is részt veszek, a közepedemi Európai Parlamenti Szabadság részéről. Ugyanezt a témát fogjuk megvitatni. Ez egyetlen ágazat a közlekedés körében, amelyet semmiféle szabályozás vagy megállapodás nem fed le. Feltétlenül be kell vezetni tehát intézkedéseket, ugyanakkor nem szabad negatív hatással lennünk az európai hajózás versenyképességére. Ilyen értelemben üdvözlöm ezeket az intézkedéseket, és azt, hogy mérik a hajók méretét, meg a, az, a rakomány tömegét is az, e, a, az elszámolásban. Így módon a hajó tulajdonosa az emi, a kibocsátást minden útra vonatkozóan ki kell számolja, és évente egyszer le kell jelentenie ezt. Ez mindenképpen üdvözlendő. Azt is tudjuk, hogy az Európai Bizottság a parlament felé minden két évben kell jelentsen, azt reméljük, hogy ez a rendszer jól fog működni, jó célt jelent, ám ilyen szabályozást olyan országoknak is be kell vezetnie, amelyek nem tagja az Európai Uniónak. A nagy turistahajók, különösen Dubrovnikban nagy kibocsátást jelentenek, például széndiokszid kibocsátás, reméljük, hogy ez a fajta csökkenés helyben is érezhető lesz majd. Frau Miriam Dalli für... Köszönöm, Miriam Dalli, másfél percben a következő. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr, üdvözlöm. Emisszionijiet CO2 Missa tur marittimu għandhom submentalan as tal-anqas 40% sal u ħamsin fuq il-livelli tal-2005. F'realtà iżda minkejja d-dħul ta' um, standards minimi tal-effiċjenza enerġetika. I'm sorry, I need to interrupt you because there's again a problem with interpreting. Can you... Megint gond van a tolmácsolással összeomlottak a csatornák, várna egy pillanatot, még újra feláll a rendszer. Yeah, can you just start again? Újra kezdeni? Persze, köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm. Elnök asszony, biztos úr. A 2011-es bizottsági fehér könyv a közlekedés tárgyában rámutatott, hogy a hajózásból származó EU CO2 kibocsátást legalább 40%-kal kell csökkenteni 2050-ig összevetve a 2005-ös adatokkal. Ezzel ellenkezőleg azonban a minimális energiahatékonysági sztenderdek bizonyos új hajókategóriákban vezetése kerültek, ami jó, Ám hát ennek ellenére továbbra is növekedőben van a mérések szerint a kibocsátás, mert hogy nő a világkereskedelem, nő a közlekedés a tengereken. A hajózásból származott CO2 növekedés egyáltalán nem esik egybe az EU klímaváltozás elleni céljával, ezért a széndiokszid kibocsátás mérése az első pozitív rendszer arra nézvést, hogy a globális szinten próbáljuk csökkenteni ezt a kibocsátást. Az ágazat hozzájárulhat a kibocsátás csökkenéshez, hogyha erős szabályozási keret jön létre, a már létező technológiákat pedig bevezetik, annak érdekében, hogy a hajók kibocsátását csökkentsék a nemzetközi hajózó útvonalakon. Az éghajlatváltozás szempontjából pozitív ö, cél ez. Minden ágazat hozzá kell járuljon a kitűzött célok megvalósulásához, és a hajózás eredeti, eleve egy nemzetközi jellegű szállítási forma, fontos volt tehát, hogy globális szinten csökkentsük egy megállapodás alapján az IMO révén a kibocsátásokat minden tengeren. Ezzel fontos tudni, mit tesz az IMO pontosan. Köszönöm szépen. Jáncskiewicz képviselő. Köszönöm, elnök asszony biztos úr. A tengeri szállítási ágazat az egyetlen olyan ágazat, amelyet nem fednek le széndiokszid kibocsátásra vonatkozó kötelezettségek. Éppen ezért először a széndiokszid kibocsátás monitorozása, jelentése és ellenőrzése fontos. Nem tudom ugyanakkor, hogy miért van az, hogy csak az Európai Unió aggódik az ilyen kibocsátás eh, miatt. Eh, az egyoldalú kötelezettségek vállalása szállítási, a szállítási ágazat versenyképességét áshatja alá. Ráadásul azzal az eredménnyel is járhat, hogy zászlót cserélnek a hajókon nem tehetjük ki túl nagy tehernek egyik ágazatunkat sem, e, így a tengeri szállítást sem. Köszönöm szépen, Kállász a következő egy percben. Köszönöm. Természetesen fontos az, hogy az EU vezessen az éghajlatváltozás elleni harcban, ám az is fontos, hogy ne terheljük túl vállalatainkat. A tengeri közlekedésben a CO2 kibocsátás csökkentése globális célokat kell teremtsen, és olyan szabályokat, amelyek egyenlőek az európai hajók számára is, hogy nem, mert nem csak európai szinten, hanem világ, a világtengereken is képes kell legyen versenyre. A balti tengeren aggályok jelent ez, nagy kihívásokat jelent a hajótárságoknak az új szabályozás. Meg a környezetet is, ám a vállalatok globális versenyképességét sem szabad sértenünk. A közlekedési folyosók átállhatnak olcsó folyosókra. Úgyhogy ezért fontos, hogy a bizottság legyen figyelemmel arra, hogy az európai hajóstársaságok akárhol is működjenek, versenyképesek maradhassanak. Köszönöm, most jönnek a spontán hozzászólások Sean Kelly először egy percben. Eh, eh, Cosú leis na feisiúile fáiltíim riomh na moltaoiseach, agus mint egy más képviselők is, én üdvözlöm ezeket eh, a, az intézkedéseket. Valamit tennünk kell a szennyezés ellen, a széndiokszid kibocsátás a tengeri szállítási ágazatban egy komoly probléma, hogyha nem teszünk semmit, akkor a szennyezés növekedni fog. Ugyanakkor némi erőfeszítéssel a szennyezést csökkenteni tudjuk. Tehát mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezt elérjük. Ez most itt csak egy első léte, biztos úr is mondta. Ezt tulajdonképpen jelentős költségek nélkül vagy alacsony költséggel meg lehet lépni. Ezen első lépés viszont megfelelő jelzést ad mások számára is. Köszönöm szépen a Santos képviselő a következő hozzászóló spontán sorban egy percben. Az emissões de dióxido de dos combustíveis. Köszönöm. A foszilis üzemanyagok által okozott széndiokszid kibocsátás az üvegházhatású e, gázokon belül egy e, jelentős e, mennyiséget, jelentős arányt képvisel. Nekünk tehát ezeket a kibocsátásokat sürgősen csökkentenünk kell, és itt mindenképpen ki kell térni, foglalkozni kell a tengeri szállításból eredő kibocsátással, és alternatív üzemanyagot kell használni, ter, földgáz, cseppfolyósított gáz, stb., ami sokkal eh, környezetkímélőbb. Emellett racionálisan kell használnunk az erőforrásainkat. A eh, föld, az Atlanti óceán közepén eh, fekvő Azori szigetek örömmel várja a különböző hajózási cégeket újra tankolásra. Jakov, Jakov Csicsúra következő hozzászóló. E, želim naglasiti kao što vam je. köszönöm szépen elnök asszony én azt szeretném hangsúlyozni ami már ismert tény ugyan Horvátország hajózó ország, a, nagyon fontos számunkra a tengeri szállítási, hajózási ágazat. Fontos kikötőink vannak, és a hajó motorgyártás is egy fontos ipari ágazat hazámban. Úgyhogy amikor erről a szabályozási körről beszélünk, nagyon fontos látnunk, hogy ugyan szükség van a tengeri közlekedés szabályozására és a szennyezési kibocsátás mérésére. Nem csak a széndiokszidot kell mérni, hanem más ö, anyagokat is és örülök annak, hogy köszönöm mindenkinek, hogy kompromisszumos szöveget létrehozhattuk. Nagyon fontos ugyanakkor, hogy figyelembe vegyük a, köz, a, a hajózási ágazat és a motorgyártó e, ágazatok érdekeit és versenyképességét. Köszönöm szépen, a képviselő, egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. A tengeri szállítás területén azt láthatjuk, hogy erősödik az ágazat, ezért oda kell figyelnünk rá, valamint arra tényre is, hogy elsősorban foszilis üzemanyagokat használnak fel ebben az ágazatban. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátása csökkenjen. A jövőben különböző lépések megtételére lesz szükség, itt a földgáz használatára gondolok elsősorban, illetőleg az újfajta üzemanyagok hasznosítására. Ezeket középtávon is alkalmaznunk kellene, és szükség lenne arra, hogy a kibocsátás kereskedelmet itt is bevezessük, és el kellene gondolkodnunk azon, hogy a periferiális területek milyen jellegzetességekkel bírnak. Fontos, hogy a, a szigetek és a a szigetek közötti közlekedési lehetőséget is biztosítsuk. Köszönöm. Köszönöm. A KCDI során most az utolsó felszólaló következik, Nikola Caputo, egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. A nemzetközi tengeri szállítás vagy tengeri hajózás az egyetlen közlekedési modalitás, amely nem tartozik az ÜHG gázok csökkentésére vonatkozó EU-s szabályok alá. Noha ez az ágazat nagymértékben hozzájárul a környezet szennyezéshez, a légszennyezéshez és az éghajlatváltozáshoz. Ezért nagyon fontos egy új rendszer bevezetése, fontos a széndiokszid kibocsátás nyomon követése, ellenőrzése. Azt hiszem, most lefektethetjük az alapját annak, hogy Európa a jövőben kialakítsa a széndiokszid kibocsátás csökkentési politikáját ezen a területen is. A környezetet szennyezők mindez hatással, káros hatással van az emberi egészségre is. Fontos tehát, hogy ambiciózus célokat tűzünk ki ezen a területen, és különösen szükség van erre amiatt is, mert a világkereskedeleme révén ez az ágazat nagyon nagy kívásokkal szembesül a jövőben. Ezért megfelelő technológiákra lesz szükség a jövőben, megfelelő üzemanyagokra, azért, hogy a széndiokszid kibocsátásokat csökkenthessük. Köszönöm. Áriász Kányete biztos úr kap még egyszer szót. Kérném szépen, hogy a két percet tartsa be. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt eh, képviselők, először is eh, szeretném megköszönni ennek a háznak, és különösen az előadónak és az árnyék előadóknak a munkájukat. Ez a megállapodás eh, megfelel a tanácsi következtetéseknek, eh, és eh, arra irányul, hogy a klímaváltozás csökkentéséhez minden gazdasági ágazatnak hozzá kell járulnia. Nagyon fontos, hogy az EU globális megoldást találjon a tengeri szállítási kibocsátásokra. Ez eh, a lépés éppen ezért fontos, mert jelzést küld az IMO londoni májusi ülése előtt, illetve a Párizsi klímaváltozási konferencia előtt, amelyre decemberben kerül sor. Egy monitorozási, jelentési és ellenőrzési rendszer létrehozása Európában önmagában is fontos lépés, ugyanakkor jelentős tapasztalatot is ad majd nekünk, mielőtt a nemzetközi tárgyalásokra fel sor kerül. Azonosítani lehet így azokat a megoldásokat, amelyek működnek, működőképesek, és meg tudunk felelni annak a kötelezettségvállalásunknak, hogy fel kell gyorsítani az emissziók kibocsátás csökkentését, és tenni kell azért, hogy kötelező erejű nemzetközi megállapodás születsen. Dear colleagues, can I... Kedves kollégák, azt kérek mindenkitől, hogy ne beszélgessenek itt a plenáris teremben, amíg a biztos úr és jelentéstevő zárszóval él. Ha beszélgetni akarnak, kint egyék. Most hagyják meg a szót a biztosnak, és hallgassák meg őt. Muchas gracias, presidenta. Algunos... Köszönöm, elnök asszony. Negociaciones en la organización. Volt olyan képviselő, aki rákérdezett arra, hogy hogyan állnak a tárgyalások a Nemzetközi Tengerészeti Szervezeten belül, Nos, az IEMON belül szó van egy globális MRV rendszer kiépítéséről, ugyanakkor ezek a tárgyalások igen lassan haladnak, de legalább haladnak. E, javaslatot benyújtottak, és e, most e, a panamai elnökség alatt azt látjuk, hogy ők jelenlegi helyzetben nem igazán támogatják ezt a megoldást. Nehéz lesz tehát a párizsi csúcs előtt eredményt elérni, leginkább azért, mert Kína és India álláspontja nem nagyon egyeztethető össze a nemzetközi megállapodás meghozásával. Az elnök asszony ismét figyelmezteti a képviselőket, hogy a biztos úr még beszél. Elnézést, biztos úr, és úgy gondoltam, hogy rendre kell utasítani a kollégákat. Fária képviselő, mint raportőr kap még még utoljára szót, tessék. Microphones, please. Kérem mikrofonba, vagy a mikrofont kapcsolják be. Okay. Okay, it seems we have a technical úgy tűnik technikai gond van a mikrofonjával. Újra próbálná Ferész úr? Okay, can you... No, the commissioner's is turned off, the commissioner's microphone. Please try another microphone. Talán próbáljon egy, egy szomszédos mikrofont ki... bekapcsolni. center are on. Could the technicians please turn off the microphones in the center? a vendégpulpitus is égnek a mikrofonok, azt kéne lekapcsolni. Okay. Hello? Köszönöm szépen, elnök asszony. Az utolsó szakaszban szeretném megköszönni képviselőtársaim mondandóját, meg a biztos úrét is. Nagyon jelentős szerintem ez a témakör, kérem képviselőtársamat, hogy annak ellenére, hogy a hajós társaságokra új kötelezettségeket ró ez a szabályozás a jelentés készítés és mérés tárgyában, beleértve a fuvartömeget és a megtett kilométerszámot. Fontos, mert hogy jó célt szolgálnak ezek a kötelezettségek, végsősorban azt, hogy az emissziós terheket csökkentsük. Ennek persze megfelelő fedélzett dokumentáció kell az alapja legyen. Az 5000 tonna fölötti járművek, amelyek a teljes hajó flotta 5%-át adják, ám a kibocsátás 90%-át kell legyenek a homlok terében e mérésnek és szabályozásnak. Ezért is fontos, hogy az IMO tárgyalások folyanak, tovább folyanak, és egy általános nemzetközi megállapodásra jussunk, míg a bizottság újra elemzi a most érvényben levő jogszabályokat, hogyha erre szükség lenne. Úgyhogy tisztelt képviselők, reméljük, hogy ez a jogszabály hozzájárul egy modernebb, környezetbarátabb tengerhajózási rendszer kialakításához. Kulcsfontosságú előrelépéshez a jövőben konkrét célokat kell meghatároznunk, hogy szémentesítsük a gazdaságot is, meg a, az atmoszférát. És nagyon fontos, hogy végrehajtásra kerülnek globális szinten mindezek az intézkedések. Egyes területeken lehetünk halatán nagyra törőbbek, nem tudtunk minden célt elérni, amelyet kitűztünk, az üvegházhatások, az ogázok kibocsátásának csökkentését megcélozva, ám a környezetvédelmi érzékeny kérdéseket is figyelembe kellett venni, meg más érdekeket is, kompromisszumos megoldások születtek. Az IMO-ban ez jó alapja lesz a tárgyalásoknak, és jó alapja az előrelépésnek szerintem. Hatalmas tárgyalási feszültség van a parlament és a tanács között, illetve volt, ám végső soron sikerült egy olyan kiegyensúlyozott egyességre jutni, amely mindenkinek elfogadható, és amely reméljük, hogy megszavazható lesz. Köszönöm biztos úr, köszönöm képviselőtársaimnak a hozzászólásokat, és köszönöm a kifejtett munkát és az érdeklődést. Köszönöm mindannyiuknak. Köszönjük szépen Faria úrnak. Remélem, hogy élvezte, hogy most akkor a bizottság oldaláról szólalhatott fel. Ez nem történik túl sűrűn, remélhetőleg a technikusoknak sikerül megoldaniuk a problémát. A vitát ezzel lezárom, és néhány percen belül szavazunk. Köszönöm. Okay.